megnyitottak, nyilvánítom. Az elfogadott szövegek és a jegyzőkönyvek e december 13. ülésre vonatkozóan rendelkezésre állnak, ezekkel kapcsolatban van -e ellenvetés. A jegyzőkönyvet jóvá hagytuk.